válaszolni fog önöknek ezekre. És köszönöm szépen elnök asszony, hogy levezette ezt a vitát, és még oly sok más vitát is. Köszönjük eh, Malmström asszony, és köszönöm mindenkinek eh, ezt eh, a vitát. Kedves kollégák, a holnapi ülés fél kilenckor kezdődik reggel. Mindenkinek nagyon kellemes estét, jó éjszakát kívánok!